ellenvetés az ülés végéig, a jegyzőkönyvek elfogadásáig pontosabban, akkor ezeket elfogadottnak vesszük. A tárgyalások mandátumaira télek rá. A 9 c szabály kettes bekezdésének megfelelően írásban Június július 4-én keddig kérhetik a képviselők, hogy az ajánlás ne kerüljön szavazásra, mert két ajánlást, amelyet a jogi szakbizottság megfogal,